Dámy a pánové, díky tomuto hlasování... Hölgyeim és uraim, az előbb tartott szavazás eredményeképpen a következő napi pontot kezdhetjük meg. India, Mohamed Afsad guru kivégzés és annak következményei címmel. Csárnyicki úr az első hozzászóló, két és fél percben a témát felvezetendő. köszönöm szépen elnök úr hölgyeim és uraim! már öt hónappal ezelőtt decemberben vitát folytattunk melynek során a fővádlott a világ legnagyobb demokráciája India volt. Az volt a benyomásom, hogy kettős mércével dolgozunk. Gyakran nem azokat az országokat állítják pellengére, amelyek szisztematikusan megsértik az emberi jogokat, és amelyek brutális állami apparátussal lépnek fel állampolgáraik ellen, és a képviselők számára mindig kényelmesebb az, hogy olyan országok ellen fordulnak, amelyek szomszédaikkal szemben sokkal demokratikusabbak. India tekintetében ugyancsak egy ilyen fajta esetre állunk szemben. Egy olyan országot állítunk pellengére, amely sokkal demokratikusabb, mint olyan országok, amikről egyáltalán nem szoktunk beszélni. Egy olyan ítéletről beszélünk, amely egy brutális terrorista támadásra vonatkozik, erre emlékeztetni kell. Emlékeztetni kell arra, hogy miért is született meg ez az ítélet. Rendkívül fontos az, hogy ezt a megfelelő kontextusba helyezzük, ezt az állásoralást, hiszen nagyon nehéz bejátni azt, hogy milyen hatása van egy ilyenfajta ítéletnek, de azt tudjuk, hogy mi hatása van egy ilyenfajta állásfoglalásnak. Főként az EU kapcsolatára nézve egy stratégiai partnerre, vagyis Indiával. Ez a stratégiai partner egy fél éven belül már másodjára lett célpontja egy támadásunknak. A demokratikus demokratikusan választott parlamentünk, amely példát jelent többfajta társadalom számára és számos ország számára, megtámadja nyíltan a világ legnagyobb demokráciáját, és ez eléggé paradox. Indiát a sokszínűség, a tolerancia és a demokrácia jellemzi. És lehet, hogy ebben az esetben Indiának más szövetséges után kell néznie az EU és a nyugat helyett. Egy olyan ítéletre, ítéletről kéne inkább beszélni, melynek során melynek következtében egy pakisztáni ellenzéki képviselőt lelőttek, és állandó a kírozásnak van itt, erről kéne beszélni. I'm Delhi for one and... Köszönöm Cserneszki úr, Delhi asszony, következőszól a másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Tisztelt képviselőtársaim! Mohamed Afzal Guruk kivégzése ehm, igen csak regresszív, visszafelé mutató tendencia, ami aggasztó Indiában. Ez már a második kivégzés három hónapon belül, 8 évig nem került sor kivégzésekre, halálbüntetés végrehajtására. Ez az abolicionista a halálbüntetést eltörlő tendenciához csatlakozott ezzel e, India. E, most már a világ egyébként kétharmada e, afelé halad, hogy eltörölje a halálbüntetést. Azt jelenti ez, kedves kollégáim, hogy a, tagá, a világországének 90%-a tartózkodik attól, hogy végrehajtson halálbüntetéseket. Egy a terrorizmus megelőzésére szolgáló törvény alapján állt fel egy bíróság, amely határa ítélte az említett úriembert. Megfelelő jogi eljárást megtagadták tőle, nem engedték, hogy megfelelő ügyvédi védelemben részesüljön. Az indiai hatóságoknak az is szokása, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozzák a kivégzést megelőzően. Most azonban titokban hajtották végre, ami különösen aggasztó ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden körülmények között kivétel nélkül ellenezzük a halál büntetést, bármiféle bűnt is követett el a bűnös. Ezt el kell ítélnünk, ezt az eljárást. Az indiai kormányt és parlamentet arra kérjük, hogy egy állandó moratóriumot vezessen be a halálbüntetésre, és minél hamarabb törölje el a halálbüntetést. Köszönöm. Köszönöm, asszony. A következő hozzászóló Korhol asszony egy percben. különösen örülök annak, köszönöm elnök úr, hogy napirendre tűztük a halálbüntetés és India kérdését. Ebben az állásfoglalásban az Európai Parlament megerősíti azt az álláspontját, hogy a halálbüntetést ellenezzük. Mohamed Azza Gurut azzal vádolták, hogy logisztikai támogatást nyújtott a 2002-es parlament elleni támadáshoz. 2011-ben hajtották eh, végre eh, a halálbüntetést, eh, és illetve idén február 11-én hajtották végre a halálbüntetést, de azt megelőzően nem megfelelő jogi eljárás során ítélték el Mohamed Afzal Gurut. Nyolc éves moratórium szakadt ezzel meg, titokban hajtották végre, a családot és a közleményt nem tájékoztatták a kivégzés időpontjáról. Nagyon örülök annak, hogy beszélünk erről, felvetjük ezt a kérdést, hosszú idő után elítéljük ezt a, a, az eseményt. Geringeli Budung úr, asszony, egy percben a következő felszóló. Köszönöm szépen, elnök úr. 9, február 9-én indiai börtönben hajtották végre a halálos ítéletet guru úron. A, annak idején a parlamentre elleni támadás során 9 ember halt meg. Magát a tárgyalást titkosan rendezték meg, és nem tájékoztatták erről, sem a kivégzésről a családtagokat. Az Amnesty International szerint az elmúlt évben 696 halálos ítéletet hagytak végre Kelet-Ázsiában. India 2004-ben kötelezettséget vált arra, hogy felfüggeszti moratórium formájában a, a halálbüntetések végrehajtását. 2006-ban az ENSZ közgyűlése hasonló ajánlásokat fogalmazott meg. Ezek fényében elkerítéljük Indiát, és arra kell kérjük, hogy a moratóriumot továbbra ismét vezesse be. A halálbüntetés nem humanitárius eljárás, barbár eljárás, annak végrehajtását ebben az évszázadban nem szabadna megengedni. Köszönöm szépen, Benen a következő szóló. Két percben. Uh, Köszönöm először is. Szeretnék Hm, együttérzésemről biztosítani Mohamed Afzal Gurú családját. Elfogadhatatlan, hogy nem kaptak értesítést a kivégzésről, amit teljes titoktartás közepette hajtottak végre, és a, a holtestet sem adták ki a családnak, ezért igen komoly kampány folyik egyébként. A liberális demokraták mindig is határozottan ellenezték a halál büntetést, és főként annak végrehajtását, legyen az bárhol az Európai Unión belül vagy kívül. Azért ugyanezen az állásponton van túlságosan sok országban azonban, főként Dél-Ázsiában, vagy nincs halálbüntetésre vonatkozó moratórium, vagy ö, nem tartják magukat ehhez, hiszen itt Indiában ez már a második eset, amikor megszegik a moratóriumot, Pakisztánban is megtörték tavaly a moratóriumot. India a világ legnagyobb demokráciája, ahogy erre már rámutattak előttem szóló kollégáim, mégis komoly levonadásban van e tekintetben. Indiának oda kell figyelni arra, hogy a kasmíri béke folyamatot ne ássa alá bármiféle ilyen fejlemény. A kivégzéssel kapcsolatos zavargások ugyanis destabilizálják a helyzetet, a halálra ítél, halálos ítéletre várok nem csak szeparatisták vannak közöttük, aggasztó számomra, hogy ez egy furcsa precedens lehet, egy veszélyes precedens lehet, és esetleg a következő indiai választások előtt politikai célokra eh, lehet kihasználni ezt, és a halássalon lévők eh, közül azok eh, a legveszélyeztetettebbek, akik politikai okokból vannak tartva. Ezért Lidéston főképviselőasszonyt arra kérem, sürgetem, hogy diplomáciai eszközeit megragadva eh, jutassa ezt az üzenetet eh, Indiához, tartsák a moratóriumot alábüntetés vonatkozóan. Köszönjük következő hozzászólunk. Verzsi asszony másfél perc. Merci, monsieur... Köszönöm, elnök úr. 2011-ben India, amikor az ENSZ emberjogi tanácsához eh, beadta a jelentkezését, akkor az emberjogi témában a halálbüntetés moratóriumot is felvetette, most azonban ezt megszekték. A 2500 ember van halássalon vágják a halálos ítélet végrehajtását, és így bizonytalanságban szenvednek. Az ENSZ különleges megbizotja 2012-ben kifejezte aggodalmát ami miatt, hogy egyre több alkalommal róják ki a halálbüntetést, olyan bűncselekmények esetében is, amelyek nem mindig a nemzetközi egyezmény hatos cikke értelmében nem feltétlenül érdemel ezt. Mohamed Afzal Guru kiváló példája annak, hogy mennyire romlik a helyzet. Megfelelő igazságos bírósági eljárásban nem részesült. A családját nem tájékoztatták a kivégzés időpontjáról, és a holttestet családnak nem adták ki. Ez a kivégzés igen komoly tüntetéseket váltott ki, amelyeket erőszakos módon levertek lehet, hogy India a legnagyobb demokrácia a világon, de a halálbüntetés akkor is tarthatatlan, ez egy barbár, embertelen dolog, amit mi el kell, hogy ítéljünk. Éppen ezért a halálbüntetés eh, betiltása eh, irányába tovább kell, kell mozdulni. A 8 éven keresztül moratóriumot alkalmaztak, tovább kell mennünk ezen az úton. Köszönjük. Köszönöm szépen. Posszát úr a következő hozzászóló. Posszát úr, parancsolja. Igenis. Elnök úr. India három formában is zavar bennünket e kérdést illetően. Egyrészt a halálbüntetés elvét elkevessük olyan jó partnerekkel szemben is, mint Amerika vagy India. Másodszorban világosan kell látni, hogy a végrehajtásnak ez a módja egy demokráciához nem méltó. Diktatúrára emlékeztet a végrehajtásnak ez a módja. A harmadik dolog, amelyre felhívnám a figyelmet, a legfontosabb. Indiához és Pakisztánhoz fordulunk, és azt követeljük, hogy végre békéljenek meg. Oldják meg a kasmíri kérdést, amely két atomhatalom között egy súlyos seb és probléma. A világ békét fenyegeti, és Európa biztonságát is fenyegeti ez a konfliktus. Ezért mi európaiak sokkal intenzívebben kellene, hogy dolgozzunk a kasmiri probléma arányos megoldása érdekében, és hozzájárulva ezzel el nagyon súlyosan érint a stratégiai térség békéhez és megoldásához. Köszönöm szépen. Szenisin asszony a következő egy percben. Köszönöm szépen, Ának úr. Mohammad Azal Guru cinkos volt a 2001-es új parlament elleni támadásban, és halára ítélték egy olyan törvény által, amit három hónappal a tett után hoztak létre. Több mint tíz évet töltött börtönben, kegyelmi kérését visszatosították és kivégezték. A családot csak két nappal később értesítették. 1555 további elítélt van, aki halálbüntetésre vár Indiában. Az Európai Unió mindenképpen szeretné megszüntetni a halálbüntetést, és ezért mindenképpen arra szólítunk fel, hogy moratóriumot kell bevezetni a halálbüntetéssel kapcsolatban, és arra is felszólítjuk Indiát, hogy eh, a büntető eljárásokban nemzetközi standardokat alkalmazzanak. Ujulánd asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, indiai kapcsolataink intenzívebbé váltak az évek során, ahogy India is megpróbált komoly globális partneré válni. Ennek során be kell vallanunk azt, hogy a humanitárius helyzet, az emberi helyzet Indiában javult, de még mindig vannak eh, megoldatlan kérdések demokratikus elvek kezdenek megvalósulni a társadalomban, de Indiának további lépéseket kell tenni ennek érdekében, hogy pozitív példát mutasson egy sérülékeny régióban. Ezért sajnálatos az, hogy India szakított nem hivatalos halálbüntetésre vonatkozó moratóriumával, ami 8 évig tartott. Ez a halálbüntetés nem összeegyeztetett az emberi értékekkel, és azokkal az értékekkel, amit az Európai Unióban képviselünk, szeretném elmondani, hogy aggályaim vannak az indiai igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban, és remélem, hogy az indiai kormány megtesz mindent annak érdekében, hogy ennek az ellenkezőjét mutassa meg. Nagyon fontos az, hogy a jövőben India semmilyen halálbüntetést ne hajtson végre. Elnök, köszönöm szépen, Loch Biller asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A következő előttünk álló állásorolásban azt követeljük, hogy Szingda Vindapál Ular halálbüntetését alakítsák át életfogytartók büntetését, ezért már elfogadtunk egy állásorolást korábban. Ez a személy politikai másképp gondolkodó Németországban kért menedéket, miután családját többször zaklatták és kínozták miután Németország nem kapott menedéket, annak alapján, hogy semmit nem kell tartani, visszaküldték Indiába. Mikor Indiába megérkezett, azonnal elfogták, és azóta börtönben van, tíz éve van magánzárkában. A professzor pszichikai állapota rosszabbodott, Később a német bíróság úgy döntött, hogy nem kellett volna elutasítani a kérelmét, hiszen élet Indiába veszélybe került. Nyomatékosan azt kérem az indiai kormánytól, hogy Singh professzort és másokat is, akik halálbüntetésre várnak, őket ne végezzék ki, hanem e, változtassák meg börtönbüntetésre az ítéletüket. Úgy gondolom, hogy a halálbüntetéssel foglalkozó világkongresszus Madridban, júniusban jó lehetőséget kínál India számára, de más országok számára is, akik még mindig a halálbetetést alkalmazzák, hogy ezt a fajta állami uh, kivégzés politikáját megszüntessék. Köszönöm. Much. And next speaker is Mr. Köszönöm. Vilosevic úr a következő. Mohamed Afsal Guru został skazany przez sąd za udział w brutalnym... Köszönöm szépen. Egy terrorista cselekedetért ítélték el um, ezt a szemét, El Gulut. Gyakran fordulnak elő ilyen terrorista cselekedetek, a, nem, a tennapi londoni események is mutatták, hogy az ilyenfajta erőszak terjed a világban. Ezért úgy gondolom, hogy büntetése ennek a személynek arányos volt tettével. India azt mutatja, hogy szövetségesünk a terrorizmus elleni harcban. Vannak olyan országok, amelyek nem csak a küzdenek, hanem le is küzdik a terrorizmus. Továbbra is folytatni kell a harcot a terrorizmus ellen. Vosztovis úr elfogad -e egy kék kártyát Posztelt úrtól? Herr Kedves kollega, kérdése van önhöz. Én is a terrorizmus ellen vagyok, ám a halálbüntetés ellen épp úgy. Tudja azt, hogy a 20. és 21. század legnagyobb európaia, a lengyel pápa, második János Pál, alapvetően minden halálbüntetés ellen volt. Köszönöm, Rosovic úr, válaszolhat. Köszönöm. Igen, igen, tudom. Ám azt is el kell mondanom, hogy a legtöbb lengyel nagyon döntően és konkrétan véleményt formál erről a kérdésről. Ott, ahol az emberek nem viselkednek emberi módon, vagy olyan helyzetben, ezekben a helyzetekben szükség lehet arra, hogy a bestiális viselkedést nem fogadjuk el, és a legsúlyosabb módon büntetjük. Köszönöm, kék kártyás kérdőt kapott Senicin asszonytól. Elfogadja? Ja, madam. Asszonyom, parancsoljon. E, úr a képviselő úr ön úgy gondolja hogy a halálbüntetés szelektív módon alkalmazható terroristák ellen, de például más bestiális bűncselekmények elkövét ellen, de nem terrorizmussal vádolhatóak ellen nem? Vagy hogyan szelektálunk? Vagy úgy gondolja, hogy a halálbüntetés általában alkalmazható és kívánatos. És ez azt jelenti, hogy a, a, akár a, a kínzást, a megfélemlítést is jogosnak tartja például Guantanamo-ban terrorizmusra vádolt személyek ellen. Azt gondolom, hogy a halálbüntetést ott kell vagy lehet alkalmazni, ahol olyan személyek olyan bűncselekményeket követnek el, amelyek megengedhetetlenek, emberhez nem méltó bűncselekményekre gondolok. Ami hidegvérű legyilkolását jelenti ártatlanoknak. Ugyanakkor nem, nem támogatom például meg nem született gyermek meggyilkolását. Van minit. Klász úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek óvatosan kell eljárnia akkor, amikor a halálbüntetés alkalmazásáról beszélünk harmadik országokban. Egy olyan országban, mint India, amelynek szembe kell néznie az iszlamista terrorizmussal, egy ilyen országban azt is el lehet mondani, hogy Indiának orvosnak kell lennie a halálbüntetéssel. A jogállamiságnak mindenkire vonatkoznia kell, de el kell kerülnünk azt, véleményem szerint, hogy a terroristákat úgy mutassuk be, mint áldozatokat, és ne úgy, mint tetteseket. Muhammad Afsal guru részese volt egy olyan támadásnak, amelynek során 12 ember vesztette életét. Ez nagyon fontos eleme volt az, az ítéletének, és erről nem is szólnak a közös állásfoglalási indítványban, amely itt előttünk van. Abszál guru maga és támogatója volt a halálbüntetésnek, de ezt ártatlan személyekkel szemben alkalmazta. Ezt nem lehet megengedni. Next speaker is Madame McAvey for... Köszönöm, McAvey asszony egy percben. Condamn execuția în secret a lui Muhammad. Köszönöm. Muhammad Afzal Guru titokban történt kivégzését elítél. Procesul în urma căruia... Különösen azt a módszert, ahogy ezt ö, végrehajtották rajta, ennek körülményeit. Mi több, a tárgyalás, amely halára ítélték, sem tekinthető méltányosnak úgy a terrorizmus megelőző törvény alapján ítélték el, amely jog, indiai jogszabály nem felel meg a nemzetközi jog követelményeinek. Olyan időket élünk, amelyeket úgy jellemezhetünk, hogy a halálbüntetés elleni harc ideje. Több mint 150 ország már de jure vagy de facto eltörölte a halálbüntetést. Van erre vonatkozó ENSZ állásfoglalás is, a határozat is. Felhívom Indiát tehát, hogy ne végezzen ki senkit a továbbiakban, és vezessen be moratóriumot legalábbis a halálbüntetések végrehajtására vonatkozóan. Mr. Paleckis is not here. And... Paleckis úr nincs itt. Obermeyer úr következik így egy percben. Köszönöm, elnök úr. Igen. Különösnek tartom, hogy ma ugyan emberi jogi kérdésekről beszélünk, beszélhetünk Indiában, ám az Egyesült Államok által végrehajtott emberiségéseket nem tárgyaljuk. Ez nem tartom igazságosnak, sem helyén valónak. Én természetesen elutasítom annak a szörnyű módját, ahogy a guru úr végrehajtása, mint radikális muzulmán kivégzése, bizonyal a kasmíri térség körüli zavargásokat tovább fokozza majd. Kasmír egy vallási bomba, amely ketyeg. Nem ajánlanám tehát Indiának, hogy halálbüntetésekkel fokozza a feszültséget a muzulmán lakosság körében, és megfelelő eszközöket találjon a válság kezelésére. Szerintem a halálbüntetés nem éppen a legjobb eszköz arra, hogy a népcsoportok közötti feszültségeket csökkentse. Tehát Inkább a ö, szociális helyzetet kellene javítani, és nem ilyen eszközökkel fokozni a feszültséget. Köszönöm szépen, Préde úr a következő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Két dolgot szeretnék elmondani, tömören, velősen. Ez már a második állásfoglalás az indiai eh, halálbüntetés gyakorlata kapcsolatban az Európai Parlament eh, jelenlegi ciklusa során. Az első Devin Bepar Singh volt kapcsolatos, akinek a kéremét idén márciusban utasították el, és ez a második ilyen állásfoglalás. Egyértelmű jelzést szeretnénk küldeni az indiai szerveknek, kormánynak, miszerint az Európai Uniót aggasztják ezek a fejlemények, és hogy ez egy embertelen büntetés az emberi méltóságot alapvetően sérti. A titkos kivégzés által kiváltott tüntetésekről is szólni, illetve hogy eh, ezeket hogyan kezelték. Ez jól mutatja a kasmíri béke folyamat eh, törékeny voltát. Szomszédaival próbálja állítólag India javítani kapcsolatait, azonban Kasmír destabilizálása nem segít a dolgon. Egy diplomáciai megoldást kell keresni. Köszönjük! Most jönnek a spontán hozzászólások. Hübner asszony az első. Panie Przewodniczący, kolejny już raz jesteśmy świat... Elnök úr, ismételten azt láthatjuk, hogy nyugtalanító események történnek, nem veszik figyelembe a toleranciát, a további konfliktus alakul ki Pakisztán és India között a kivégzés guru úrnak tiltakozási hullámot váltott ki Kasmírban. Tényleg szükség volt erre? Az indiai kormány nem tanult semmit sem a múltból. Ez a kivégzés az emberi jogok megsértését jelenti. Az Európai Uniónak nem szabad hallgatnia, hanem cselekednie kell, és ki kell fejeznie elégedetlenségét. Az áldozatok általában áltatlan emberek, és ez eh, háborúhoz vezethet. Speak. Köszönöm szépen, kérem mindig normál tempóban beszéljem. Sokszor eh, le kell lassítanom a hozzászólókat, most is ez volt a helyzet. Következő hozzászóló Repu úr. Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselma on erityisen... Köszönöm, Elnök úr, ez az állásfoglalás különösen fontos, mert több mint 20 ezer ember halálra ítélt, várja a büntetését a halálsoron világszerte. A halálbüntetés az emberi méltóság ellen, méltósággal szemben megy, és az élethez való jogot sérti. Egy visszavonhatatlan, megmásítatlan tett, amit soha nem szabad elkövetni. Mohamed Afzal guru eset azért különleges, mert eh, már a, a, az ítélet megszületése is igen sajátos körülmények között történt. A tisztességes bírósági eljárásról nem beszélhetünk. Az unió értékével ellentétes a halálbüntetés, az Európai Emberjogi Karta egyik eh, alaptétele, hogy senkit nem ítéletnek halára nem végezhetnek ki. Ez az Európai Unió külpolitikájának is egyik sarokköve kell, hogy legyen a külszolgálat és az indiai uniós nagykövet, illetve a tagállamok két oldalú kapcsolataikon keresztül is fel kell, hogy lépjenek a halál büntetés gyakorlata ellen. Köszönjük. Migalski úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem azt szeretném, hogy az egyedi eset, ez az ellentmondásokra okot adó egyedi eset alapot képezzen az India elleni támadásra és a, a halálbüntetés körüli vitára. Préda úr is beszélt erről. Néhány hónapon belül második alkalommal tűzük napirendre a parlament állásfoglalása formájában Indiát, a világ legnagyobb demokráciáját Tiszteletben kell tartani Indiát, mint demokráciás, annak intézményrendszerét és sok rendszerét. Hiszen valóban a világ legnagyobb demokráciája, így kell értékelni, különösen a világnak abban a térségében. Aztán az a vita, az a vitás eset, amiről ma tárgyalunk, nem adhat okot a halálbüntetés elleni támadásra. Ez egy filozófiai kérdés. Vannak, akik mellette, vannak, vannak, akik ellene. Értem mind a két álláspontot. Vannak, akik ellene vannak, vannak, akik támogatják. Ezért meg kell értsük egymást kölcsönösen ezeket az álláspontokat. Mr. Geringer, will you accept blue card? Geringer úr, elfogad egy kék kártyát? Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem az a helyzet, hogy egy részünk ellenzi ezt, a másik pedig támogatja az EU csatlakozásához való feltétel az volt, hogy bizonyos érdekeket elfogadunk. Arról döntöttünk, hogy az EU-ban nem lehet halálbüntetés. Ez azt jelenti, hogy az egyes tagállamok népszavazásain arról kell dönteni, hogy, hogy akarunk egy olyan nemzet szövetség részese lenni, ahol nincs halálbüntetés. EU-ba, az EU-ban nem fogadjuk el a halálbüntetést, mert az barbár. Migászki úr a válasza sajnálatos módon el kell fogadni azt a tényt, hogy én támogatom a halálbüntetést. Ha jól tudom, az EU-ban, akárcsak az USA-ban, egyes tagállamok alkalmazhatnák a elrettentésként a halálbüntetést, de a halálbüntetéssel az a probléma, hogy ez Európában továbbra is egy filozófiai kérdés, akár csak ezer éve. Én elfogadom azt a tényt, hogy ez barber, de úgy gondolom, hogy önnek is el kellene fogadni az olyan embereket, mint engem, akik úgy gondolják, hogy a halálbüntetés a leghatékonyabb elrettentő módszer. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Eszája asszony. Elnézést. Köszönöm szépen. Elnök úr! Európai Parlamentként az a feladatunk, hogy megvédjük mindenki jogát ahhoz, hogy méltányos tárgyalás ö, során tárgyalják ügyét. És általában fellépünk a halálbüntetés végrehajtása ellen. Tehát ö, nyilvánvalóan nem mondhatjuk azt, hogy guru feltétlenül ö, bűntelen volt, ha, ha terrorista akciókat szervezett, ám az és a mások életét veszélyeztette, az bűncselekmény. Ám ez nem teszi szerintünk helyén valóvá a halálbüntetést. Annál is inkább, mert a halálbüntetés hatással lehet a kasméri békefolyamat alakulására, és lehet, hogy tovább fokozza az erőszakos terrorista bűncselekményekre való hajlandóságot. India korábban tartózkodott a halálos büntetek végrehajtásától, és ez a két néhány hónapon belül egymást követő eset egy ilyen hosszabb 8 éves moratóriumot szakít meg. Ez mutatja, merre halad az emberi jogok helyzete Indiában. Eh, tisztelt biztos úr, Eston asszony képviselője. Nos, Mohamed Abzal guru februári kivégzése egy regresszív tendencia, óriási titokban zajlott a kivégzés, és az, hogy halálbüntetést újra, a moratóriumot újra megtörték ennyi év után, ez igencsak aggasztó, és nem akarom elmondani, megismételni az elmondatokat, de bizonyos kérdések felmerülnek a bírósági eljárás jogszerűségével kapcsolatban is, a családot például nem tájékoztatták a kivégzés időpontjáról, a holtestet nem adták ki a családnak, egy megfelelő temetést, illetve hambasztást így nem tudtak végrehajtani, ez tartatatlan. Remélem, hogy a szavazás során minél nagyobb többséggel megszavazzuk majd ezt az állásfoglalást. Köszönjük, Tarbella úr! Romeva úr! következik. Köszönöm, elnök úr. Nem egyszerű filozófiai kérdéssel van dolgunk. A halálbüntetés különösen kegyetlen, visszafordítatlan tett és az emberi élethez való jogot sérti. Az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata is elismeri ezt. És semmiféle bizonyíték nem e, mutat arra, hogy elretentő értéke lenne. A az emberi jogi szervezetek a Mohamed Afzal guru perével kapcsolatban igen komoly aggodalmukat fejezték ki, és a fogvatartás körülményei is borzasztóak voltak, kivégzésre nem tájékoztatták a családot, és így még húcsút sem tudtok szeretektől, szerettüktől venni nem adták el a holtestet sem nekik. Éppen ezek miatt új, újra és újra és még hangosabban el kell mondanunk, hogy minden körülmények között elleneznünk kell a halálbüntetést, és hangsúlyoznunk kell újra és újra, hogy a halálbüntetés eltörlése az emberi méltóság megőrzésének egyik legfontosabb eszköze. Mr. Romeva, will you... Köszönöm, Romeva úr elfogad kék kártyás kérdést Migalski úrtól? Igen, Migalski úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Igaza van abban, ha azt mondja, hogy nincs ö, empirikus ö, bizonyíték arra, hogy a halálbüntetés elretentő hatással bírna. Nem lehet in vitro laboratóriumi körülmények között kimutatni ezt a hatást. Ám talán az logikai, logikus kijelentéssel egyetért, hogy egy nagyobb büntetés jobban elriaszt, mint egy kisebb büntetés. Talán a legnagyobb büntetés, a halálbüntetés a legelriasztóbb ezen a logikai gondolatmenet mentén. Elfogadja ezt a logikát? Nem. Nagyon egyszerű válaszom van. Az alapkérdés az, hogy nem, nem lehet visszafordítani ezt a büntetést. Irreverzibilis, ez alapja az egésznek. persze egyet lehet érteni, vagy sem, az indokokkal, Ám az a tény, hogy a halálbüntetés irreverzibilis, az nem lehet megkérdőjelezni. Elnök. Romeva úr, elfogad második kékkártyás kérdés Morvai asszonytól? Parancsoljon, asszonyom. Uh, thank you very much. Köszönöm. Bírálta az emberi jogok megsértését a büntet, bizonyos büntetőeljárások során. Egyet értek önnel azzal, hogy hogy nem szabad megsérteni a, a, a vádlottak jogait a bírósági tárgyalás során. Bírálta azt is, hogy ez a börtönökben megsértik az emberi méltóságot. Mind kettőt elkövette az Egyesült Államok. Mégis az ön frakciója, a zöld frakció, melyet Tavares úr képviselt, írt az emberi jogi helyzetről egy jelentést Magyarország kapcsán, és ezt a jelentést az Egyesült Államok kormányának is szeretnék megküldeni. Hogyan gondolják ezt? Hogy lehetséges ez? Hogyan lehet összehangolni ezt a két nézetet, illetve a, a, a címzettet és a, az érintettet? Szerintem ennek semmi köze a ma tárgyalt kérdéshez, úgyhogy inkább nem válaszolok el, mert nem tartozik a mai témánkhoz. Köszönöm a válaszát, Krecu asszony az utolsó hozzászóló dată când discutăm despre necesitatea... Köszönöm szépen! A halálbüntetés megszüntetéséről beszélünk Indiában, és mindabban a 60 többi országban, ahol a halálbüntetés igazából az emberi jogok megsértését jelenti, megsérti az élethez való jogot, és igazából nem gátolja meg a bűnözést. 100 54 ország már megszüntette ezt a fajta büntetési módot. Indiát felszólítjuk arra, hogy csatlakozzon az emberi jogi nemzetközi normákhoz, és megfelelően járjon el. Ez a feltörekvő ország mindenképpen rászolgál csodálatunkra, de az, hogy nagyon sokan mindig halálbüntetésre várnak, ez egy probléma. A kimondott halálbüntetéseket nem szabad végrehajtaniuk, és felkajtniuk a halálbüntetések végrehajtásával. Köszönöm. Most Ötinger biztos urat kérem, hogy zárszóval éljem. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Osztjuk agájaikat, ami ez év február 9-én Afsa gurú kivégzését illeti. A főképviselő alelnök asszony, Eston asszony, rögtön a kivégzés követően még februárban nyilatkozattal élt. Megerősítve azt, hogy az Európai Unió minden körülmények között hangsúlyosan elutasítja a halálbüntetés alkalmazását, és újra azzal a kéréssel fordult India felé, hogy a halálbüntetések végrehajtására vonatkozó moratóriumot ismét vezesse be. Ez a döntése, az a döntés, amely a, végrehajtá, a halálbüntetés végrehajtását illeti, a második volt, egy hosszabb nyolc éves időszak után, mely során India nem hajtott végre halálos ítéleteket. A másik ügy Aymar Kazab kivégzése volt, aki, aki egyetlen, aki a bombéi eh, terrortámadást túlélve eh, eleve nem tudtak elfogni a hatóságok. Eh, az Európai Unió is, tehát, mint mondtam, kifejezte aggodalmát egy 8 éves moratórium után a két halálbüntetés felett. Múlt héten, miután az indiai elnök több utazást lemondott, attól tartunk, hogy a halálbüntetéseknek szélesebb körű kihatásai lehetnek. A terrorizmus összefüggésében kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, ám látni kell, hogy nem erőszak és gyilkosság miatt is több embert halálra ítéltek, akik síralamházban vannak. A világ közvélemény miatt kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, csak úgy, mint az Európai Parlament körében, ahogy most is teszik. Dapal simbular ügyét is említeném, amely több mint tíz éve aggaszt bennünket. akinek eh, fogvatartása során egészsége igen csak leromlott. Említették önök is ezt az esetet. Fontos, hogy a civil társadalomban tárgyalják meg, beszéljék meg azokat a körülményeket, amelyek kell, hogy érvényesüljenek a, és tükröződjenek a jogszabályokban is. Támogatjuk Indiát a terrorizmus elleni harcában, és hálásak vagyunk készségéért, az együttműködésért e harcban, hiszen a terrorizmus elleni harc nagyon nagy figyelmet ér, de már mindig a jogállamiság alapján kell, hogy folytassuk ezt a harcot. És úgy gondoljuk, ezzel kapcsolatban a halálbüntetés nem ö, alkalmas eszköz. Nem gondoljuk, hogy a terrorista akciókattól elrettentene bárkit is a halálbüntetés. Az indiai kormányjal a bizottság eszmét cserélt a halálbüntetésről, illetve annak végrehajtásáról. És nagyon fontos az is, hogy az Indiában folyó emberjogi párbeszéd is tovább alakuljon, és hogy az indiai kormány megszívlelje az ebben megfogalmazottakat. És e párbeszéd újra elinduljon az indiai kormányjal, amely sajnálatos módon késlekedésben van, illetve megszállás.